Ez egy idei júniusban elfogadott állásfoglalás nyomon követése. Köszönöm, Armstrong asszony, ezt a világos üzenetet. Kedves kollégák, lezártuk a Fehér Oroszországi napirendi pontot. A szavazás két következő ügy tárgyalása után lesz. Első, Szudán, a dél-Kordofán és két nélus államokban kialakult helyzet. Átadom a szót tanok úrnak, aki megnyitja a vitát. Elnök úr, annak ellenére, hogy Dél-Szudán függetlené vált, még mindig feszültség van észak és dél között. Három területen, mégpedig Dél-Kordofánban és Kéknilus államban. Itt jelentős olajtartalékok vannak, és víztartalékok. A törzsek keveredtek, és ez komplikálja a helyzetet. Dzsuba és Kartum számára ez probléma, és a Kéknélus államban népszavazásra lenne szükség, valamint Dél-Kordofánban is azért, hogy saját jövőjükről döntsenek. Sajnos Kordofánban a kormányzó felfüggesztette a népszavazást, mivel két hadsereg között összecsapások vannak. 6 ezer embernek kellett elhagynia otthonát Dél-Kordofánban és Kéknélős államban romlott a helyzet, és a Nyuba csoporttal kapcsolatosan beállt helyzet miatt mi elítéljük ezeket az eseményeket, és Bashir elnök rendszere egyoldalú kéthetes tűzszünetet kell, hogy azonnal bejelentsen azért, hogy a további vérontást megakadályozzák. 2005-ös megállapodást már nem veszik figyelembe. Az EU vezető szerepet játszik, a főképviselő tárgyalt az ENSZ főtitkárával, és elítértük az erőszakot. Ezek a törzsi és egyéb konfliktusok azzal a kockázattal járnak, hogy a nemzetközi közösség által előmozdított kedvező változásokat alássák, és észak és dél között feszültséget keltenek. Tavares Köszönöm szépen. Dél-Szudán a közelmúltban nyilvánítottak ki függetlenségét, és ezen ország megszületése ő magában véve is fájdalmas körülmények között történt, ahogyan azt ugye a tanú kollega is felvázolt, felvázolta, ugye a határokkal kapcsolatos probléma, illetve a konfliktus miatt, amely Szudánnal továbbra is fennáll. A Kék Nílus államban természetesen ugye ott sorozatosan megsértik az emberi jogokat, és Omar al-Bashir rendszere hozzászokott már ehhez. És Dél-Szudán az egyik legszegényebb ország a Földön, egy olyan ország, ahol a közegészségügy, illetve a mortalitás olyan súlyos méreteket ölt, és az északi szomszéddal való háború következtében alakult ki ez a helyzet. A dél-szudániak függetlenségükről megemlékeztek a közelmúltban, és kérdés az, hogy gyakorlatilag már nincs is országuk, hiszen Dél-Szudánban egy hektár föld három centbe kerül, és az észak-szudániak több ezer hektár földet vásárolnak meg, olyan földet, amely természeti kincsekben gazdag, és mindezt úgy teszik, hogy a délszudániak nem is tudják, hogy a kormányuk, amely konfliktusban van a nagy szomszéddal, forrásokat igényel a háborúhoz, és ezért nem szentel kellő figyelmet az országnak, és ennek kapcsán el kell gondolkodnunk azon, hogy mi az Európai Unióban hogyan vitatjuk meg az emberi jogokkal kapcsolatos kérdéseket. Az álláspontunk gyakran reagálásra épít, ahelyett, hogy megelőznénk a helyzetet. Ugyanakkor a meglátásunk nem folytatólagos olyan országok esetében, ahol sorozatosak az emberi jogok, az emberi jogi megsértések. Nem szentelünk el figyelmet az ilyen függetlenné vált országoknak, főleg amikor ugye egy ország még fiatal, nincs múltja, és ki van téve az ilyen ragadozó egyéb országoknak, akár legyenek azok kínai, vagy amerikai, vagy európai vállalatok. És egy ilyen országnak gyakorlatilag nincs jövője. És a mi képviselőnk, az állandó dél-szudáni képviselőnk fontos, hogy komolyabb erőfeszítéseket tegyen, nyomon követve ezen fiatal ország jövőjét, és hogy nem mindig csak reagáljunk az eseményekre, ugyanazt itt tesszük. Köszönöm. Madame Bergiat is next. Madam. Asszonyom. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr. A január 9-i népszavazás, illetve a júliusi önállósága Dél-Szudánnak egy új fejleményt hoz világviszonylatban is, de mindenki tudja, aki jól ismerte a régiót, hogy a dolgok csak akkor fognak igazán rendeződni, hogyha határkérdések is rendeződnek ö, Szomália és Dél-Szomália köztársaság között. Tudni kell azt is, hogy olajban gazdag területről van szó. Ez is oka a feszültségeknek. A civil társadalom, a civil lakosság ismételten az áldozata a botrányos légi csapásoknak. Így van ez, és azért is így van, mert hogy a civil szervezetek, a nem kormányzati szervezetek, az NGO-k nem kapnak lehetőséget arra, hogy jelen legyenek Fejlország, Kína, adott esetben ö, Oroszország, és akár még Egyesült Államok is ö, valószínűleg a fellépésükkel elősegíthetnék a diplomáciai tárgyalásokat, és elősegíthetnék azt, hogy az ENSZ-nek a képviselői hatékonyabban járjanak el. Reméljük, hogy a háborús feleknek a csapatjait most már olyan ö, események fogják behatárolni, amelyek hathatósak. Elnök Köszönöm szépen, Dekezer asszonyi a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a határozat igazándiból egy politikai tartalmú határozat tervezet, de mi is van a az események mögött, a konfliktusok mögött. Nos, mind az, ami nem kapott igazándiból választ akkor, amikor a 2005-ös globális béke megállapodása sor került. Márpedig szó esett akkor arról, hogy szükséges az általános választásoknak a lefolytatása. Ez megtörtént aztán áprilisban 2010-ben, és azt is tudjuk, hogy januárjában, 2011-ben megtörtént a függetlenségnek a, a további fázisra, de hát még egy sor egyéb fejleményre is szükség van. Most nem a kincseknek a felosztásáról beszélek, és nem akarok beszélni a valuta, vagy a pénznemnek a kérdéséről, nem akarok azokról a kérdésekről beszélni, amelyek a populációt illetik olyan tekintetben, hogy déliek élnek északon és északiak délen, de egy biztos, hogy egy sor olyan kérdés van, amely nem került megoldásra, és hát gyakorlatilag ugye megszületett a függetlenség, az állami státutuma a dél-szudáni köztársaságnak, de ugyanakkor még minden ott van napi renden, mert hogy nem sikerült előrelépni ezen kérdésekben. Nem is fogunk tudni tovább lépni, anélkül, hogy Abbey régióban ne folytatnák le a népszavazást, ha nem történne meg a további másik két népszavazás Dél-Kordofánban és egy másik területen mindenképpen a nemzetközi közösségnek a felépésére van szükség ahhoz, hogy tovább tudjunk lépni. És hát a hegycsodágok jelen vannak, persze ott vannak, de ezeket nagyon kevés kordában tartani, és gyakorlatilag a déli izraeli ö, hadsereg is kezd felállni, de hát még nem tud konzisztens módon fellépni, úgyhogy ö, persze, hát Omar al-Bashir tekintetében is már sok mindent elmondottunk, és világos az, hogy ö, mindenképpen arra van szükség, hogy a hágai bíróság elé citálják, de egy biztos, hogy a dolog, a kérdés politikai tartalmú, befejezetlen folyamatról van szó. Köszönöm, Gyuland asszony. Mr. President, uh, the fighting between Elnök úr, a szudáni fegyveres erők és a szudáni népi felszabadítási mozgalom között oda vezetett, hogy körülbelül 200 embernek kellett elhagynia az otthonát. A helyzetet bonyolítja az, hogy a humanitárius ügynökségek nem kaptak engedélyt arra, hogy ott munkálkodjanak. Emlékeztetek arra, hogy a második szudáni polgárháború alatt 83 és 2005 között a becsések szerint 2,5 millió ember, főként civilek vesztették el életüket, a, főként az éhezés miatt az ilyen jellegű humanitárius válságokat meg kell akadályozni. Felhívom a figyelmet arra, hogy szükség van az azonnali tűzszünetre, politikai megállapodásra azért, hogy politikailag oldják meg a konfliktust, és humanitárius segítségre van szüksége a dél-kordofáni kéknélusi embereknek. Köszönöm, most pedig Preda úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Ahogyan azt mindenki láthatja, nagyon ritkán érkeznek jó hírek Szudánból. Éppen ezért ismételten állás kell foglalnunk az ottani helyzettel kapcsolatban. Néhány héttel ezelőtt Dél-Szudán függetlensége, Dél-Szudán függetlenségét beárnyékolták azon erőszakos cselekmények, amelyekre Dél-Kordofánban sor került, utalok a júniusi véres összecsapásokra és amint sikerült szeptemberben aláírni az ábélyai térségre vonatkozóan a megállapodást, Dél-Kordofában és a Kék Nílus állam térségében újból kirobbant az erőszak. Éppen ezért a helyzet nagyon is úgy néz ki, mintha az ember egy lépést tenne előre és kettőt hátrafele. Emiatt a térségben a hatóságok nagyon kevés hitellel rendelkeznek szemünkben. Arra szólítom fel éppen ezért Basír elnököt, hogy a Nemzetközi Büntető Bíróság elé álljon. Az Addis Abebai megállapodás ugye júniusban ez egy dolog, de a katonai megállapodás, a katonai megoldást ki kellene zárnunk, és meglepő az, hogy a szudáni parlament a katonai opciót választotta, hiszen ez pontosan az, amit el kellene kerülni. Köszönöm szépen, most pedig Eszája asszonyi a szó a néppárt nevében. Elnök úr, tisztelt biztos asszony, a segélyszervezetek arról nyilatkoznak, hogy több ezer ember menekült a szomszédos Etiópiába. Kirobbantak ugyanis a harcok az SPLM csoport, valamint a fegyveres erők között. A fegyveres erők azt nyilatkozzák, hogy az egyik térségben még folynak a harcok. A becslések alapján pedig úgy tudjuk, hogy kb. 20 ezer ember érkezett Etiópiába, ők a háború elől menekülnek, és nincs mit enniük, és szállásuk sincs. Az emberi jogi szervezetek pedig arra szólították fel Szudánt, hogy vessenek véget a dél-kordofáni térség bombázásának, ugyanis ott folyamatos bombázásokra került sor. Augusztusban pedig azt hallhattuk, hogy a civil lakosság elleni támadásokat adott esetben még az emberiség elleni bűncselekményként is lehetne minősíteni és ha nem lehetséges határozottan felépni, akkor a nemzetközi szintű elemzést mindenképpen végre kellene hajtani. Gomes asszony következik. A parlament nevében a 2010-es választásokon jelen voltam, és Dzsubában is jártam. Nem lett meg engem az, hogy az említett államokban konfliktus van, hiszen a szudáni fegyveres erők inváziót hajtottak végre. A nemzetközi közösség, az USA, az Afrikai Unió nem eh, reagált arra, hogy eh, az elnök milyen eh, bűncselekményeket hajtott végre, és továbbra is mentességet élvez, pedig hágába kellene őt citálni, és felelnie kell ezekért a fejleményekért, a sok áldozatért. Az EP legtöbb állásfoglalása nagyon jó, de kételjeim vannak, hagyd mondjam ezt el. Nem tudom, hogy lehet-e várni előrehaladást a konfliktus megoldásában. Ahogy Véronik de Kaiser mondta, ez politikai konfliktus észak és dél között. Ha továbbra is a közvetítésben bízunk, különböző patetikus személyek által, mint például Tabán Beki, szerintem nem kapunk igazán eredményt. Köszönöm. Most pedig Paska úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt biztos asszony, azok, akik eh, Al-Bashir szudáni elnök eh, hozzáállását az utóbbi időben figyelték, nyilván nem eh, reménykedtek azzal kapcsolatban, hogy a két állam megszületése után béke honol majd a térségben, hiszen a határok meghúzása, illetve a dél-kordofáni és abjai térség státuszának rendezése még mindig megoldatlan itt is az al-Bashir féle kormányzási stílus érvényesül. Dél-Kordofán és Kék Nílus állam eseményei azt jelzik, hogy a tűzzel és a fegyverekkel való játék az elnök fő és kedvenc foglalatossága. A nép sorsa emellett úgy látszik, hogy számára teljesen mindegy. Az üldözések, a kínzások, kivégzések, a bíróságok, bíróság eljárás nélküli kivégzések azok ellen irányulnak, akik nem tanúskodnak kellő lojalitásról, és akik a szudáni népi felszabadító mozgalommal szimpatizálnak. Éppen ezért fontos, hogy az Afrikai Unióval gazdasági és politikai szinten nyomást gyakoroljunk a továbbiakban is azért, hogy al-Bashir teljesítse kötelezettségeit, ugye betartsa a nemzeti, nemzetközi megállapodásokat, és a Kéknílus állam, a Dél-Kordofan és az abai térség számára biztosítsa a békét. Köszönöm szépen, Obermájer úr a következő hozzászólónk. Köszönöm, elnök úr. Szeptember elején a szudáni kormány a Kék Nílus államban a szükségállapotot hirdetett ki, véres összecsapásokra került sor. Ezt követően Kurmu város 16 ezer lakosa elhagyta az országot, gyakorlatilag az ország összes lakosa Etiópia felé menekült. Éppen ezért nagyon fontos, hogy az Afrikai Unió végre együttműködjön a Nemzetközi Büntető Bírósággal. Az emberi jogok tiszteletben tartását elő kell mozdítani és garantálni kell. A büntetlenségnek véget kell vetnünk, a Szudánban elkövetett összes bűncselekmény büntetlenségének. Omar al-Bashir elnök letartóztatása a jogállamiság és az áldozatokkal kapcsolatos igazságszolgáltatás szempontjából az első lépés lenne. Mindig csak új, és ha, nem ezt, ha ezt nem valósítjuk meg, akkor mindig lesznek új kudarcot vallott államok. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kelly úr a következő. Donát Fenert szeretném idézni. A szudáni kormány gyilkosságokat követel, és közben távoltartja a külvilágot. A nemzetközi közösség, főként az ENSZ biztonsági tanácsa másképpen látja ezt, és végre foglalkozik a helyzettel. Ezért vagyunk most itt. Július 9-én Dél-Szudán új állammá vált, viszont gyakran történik ez, a béke nem követte ezt a kinyilatkoztatást. A határos vidékek még mindig bajban vannak, ahogy ez történni szokott. Az olaj kincsek 80%-át eh, itt eh, találjuk, ez az ok. Ennek ellenére meg kell próbálni békét találni, azért, hogy az emberek eh, termelhessenek, és az életük jóra forduljon. Köszönöm. Szenisön asszony, prosse. Szépen köszönöm, elnök úr az állásfoglalás kapcsán kettő dolgot kell kiemelnem. Egyrészt védelmezni kell a polgári lakosságot a tömeges légi csapások ellen, bombázások ellen. Továbbá ott van az élelmezés nélküli lakosság, egyfajta igazi emberiesség elleni harcról van itten szó, ezt mindenképpen le kell zárni. A civil szervezetek, a nem kormányzati szervezetek meg kell tudni, hogy jelenjenek a dél szudáni régióban, azért, hogy biztosítani tudják az élelmezését. 200 ezer ember élt, élet, és 70 ezer gyermek, illetve asszony érintett ebben sürgős, sürgős támogatásra, segítségre van szükségük. Mindenképpen segíteni kell neki. Biztosítani kell a megfigyelők, a me, független megfigyelőknek a jelenlétét is, és az emberi jogoknak a betartását is. A spontán felszólalások körében Desz úr az első felszólaló. Hosszú évek óta beszélünk itt a parlamentben a dél-szudáni helyzetről. Dél-szudánban túlnyomóan keresztény a lakosság, és a dél dél-szudániak évtizedek óta szörnyű helyzetnek vannak kitéve, ugyanis az arab miliciák, Al-Bashir elnök csapatai gyakorlatilag népírtást hajtottak ott végre, halált és erőszakot és éhezést hoztak az országra. Éppen ezért számomra felelőtlen volt az, amit Erdoğan török elnök a közelmúltban mondott, hogy szemben a gázai övezettel Dél-Szudánban nem észlelt ő népírtást. Ez egy nagyon felelőtlen és nagyon helytelen megállapodás olyan valaki részéről, aki az Európai Unióba igyekszik. Az Európai Parlamentben támogatnunk kellene a dél-szudáni lakosságot, és segítenünk kell ennek a fiatal országnak, hogy bizalommal tekinthessenek ezen emberek a jövőbe. Köszönöm szépen! Geringer Zoldenberg képviselő. Thank you, Mr. Köszönöm, elnök úr. Szeretném, szeretnék hangot adni mi aggodalmannak a Kordofáni és Kéknélus állam veli fejlemények miatt, mind miatt, ami a szudáni erők és a szudáni felszólító mozgalom erei között történt összecsapásként túl sok ártatlan ember esik áldozatául ennek, és nagyon sokan kénytelenek elhagyni a lakóhelyüket. Sürgős a humanitárius segítség eljutatása az érintetteknek. Minél hamarabb tárgyalásokat kell kezdeniük a harcoló feleknek azért, hogy béke és stabilitás legyen. Politikai megoldás létfontosságú az ország számára, ezt támogatni kell. Képviselőként mindkét oldalt felhívom, tegyenek pontot az ellenségeskedésre, és tárgyaljanak. A nemzetközi közösség pedig minden intézkedést tegye meg azért, hogy védje az összes szudáni állampolgárt. Köszönöm. Köszönöm. Kretu asszony. Ședinte, doamnă comisar, din păcate, nașterea la 9 iulie a unui nou stat Biztos úr, sajnálatos módon júliusban egy új állam megszületés Afrika térképén nem jelentette a béke korszakát, több mint 200 ezer ember életét vesztette, vagy elvesztette otthonát az erőszak kiéleződése miatt. A dél-kordofáni térség, illetve a kék Nílus állam helyzete tragikus. Ahogyan azt az ENSZ főképviselője is jelezte, a kartumi fegyveres erők megszegtek mindenfajta nemzetközi egyezményt, és nem vették figyelembe az ENSZ személyzetének státuszát is, aki szintén az erőszak áldozatává vált. Ez pedig nem maradhat büntetlenül főleg miután ezen eseményeket háborús bűncselekménynek és emberiesség elleni bűncselekménynek lehet tekinteni. Az első követelésünk az kell, hogy legyen, hogy hagyjanak fel az erőszakkal, és támogatást kell nyújtanunk a civil lakosságnak. Az EBI térségből való kivonás amely esetében néhány nappal ezelőtt az délafrikai elnök közvetített, reménykeltő, hogyha az afrikai közösség is ebben részt vesz. Proszę. Szónyi kollega. Tisztelt elnök úr. Mit is észlelünk ezen konfliktus kapcsán? Azt, hogy az északi kormánynak az agressziója a délt érinti, és a civil lakosságot mindenek előtt, amely lakosság nem fér hozzá élelemhez, vízhez. Mindezt súlyosbítja az is, hogy a segélyszervezetek nem jutnak el a lakossághoz, és a élelmiszer tartalék is gyakorlatilag kifogy most már az országban. A polgári lakosság nem képes arra, hogy önmagát megvédje a légi bombázások ellen. A felelősek a konfliktus eszkalációjáért bíróság elé kell, hogy kerüljenek. Felelősségvonása van szükség. A magunk részéről pedig a segítségünket kell, hogy megerősítsük. Köszönöm. Repa úr a következő hozzászóló. a világ legfiatalabb országának megszületése idén júliusban nem teremtett békét a határmenti térségekben. Az a tény, hogy a civil lakosságot válogatás nélkül bombázzák, ez jelzi, hogy Basír elnök nem érdekelt abban, hogy hosszú távon békésen rendeződjön a helyzet. A humanitárius jog tiszteletben tartása azonban egy kötelesség, még akkor is, hogyha egy katonai konfliktusról van szó. Az Európai Külügyi Szolgálatnak reagálnia kell erre, és fel kell lépjen a tűzszünet érdekében, hangsúlyozván, hogy csak egy politikai megoldás tud hosszantartó békét hozni Szudánba. Köszönöm. Kítos. Kítos. Most pedig Kutás úr az utolsó hozzászóló ebben a körben. Köszönöm, elnök Könnyű volt előre látni, hogy Dél-Szudánban a függetlenség kihirdetése nem hoz maga után politikai stabilitást, hanem különböző konfliktusokat robban ki. Az új afrikai állam új kihívást jelent, és ez dominó hatású lehet az afrikai kontinensen. A regionális feszültségek az Afrikai Unió szerepét még nehezebbé teszik a válságkezelésben. A legfontosabb dolog a humanitárius helyzet, hiszen ez a konfliktus az élelmiszer ellátási helyzetet még jobban megnehezíti. Az ENSZ segít nyújt a humanitárius szervezetek is, viszont ezeket a az erőfeszítéseket az egymással szemben állók megakadályozzák. Éppen ezért sürgetnünk kell az, hogy a humanitáriánus szervezetek minél hamarabb a civil áldozatokhoz eljuthassanak. Köszönöm. Most pedig a biztos asszonynak adom meg a szót, de Poszl úr kék kártyát mutatott fel. Elfogadja? Elnézést, én Kutas kollégától szerettem volna megkérdezni, hogy okosnak tartja azt, hogy már most Dél-Szudánt kudarcot vallott államnak minősítsük, ahelyett, hogy kapjon egy esélyt és támogassuk. Kutas. Kutás úr, köszönöm Poszol úr a kérdést. Nem, ebben nem hiszek, és ezt nem is mondtam. Nem hiszem, hogy ezt vonhatta le az én beszédemből. Én amellett vagyok, hogy adjunk egy esélyt Dél-Szudánnak. Commissioner, are we giving a chance to Southern... Bizottság szintén esélyt ad Dél-Szudánnak? Igen, mindenképpen elnök úr, mondja a biztos asszony. Tisztelt képviselők, köszönöm, hogy a szudáni emberi jogi helyzetet felvetették, főként Dél-Kordofán és a Kéknílus államokban kialakult helyzetet. Még akkor is, hogyha a vita általában Szudánra vonatkozott, mutatnunk kell, hogy a háború soha nem felejthető el sehol. A humanitáriánus hozzáférést akadályozzák ebben a két államban, 50 ezer embernek kellett elhagyni a országát, 200 ezer embert érint a kordofáni válság. Nagyon nehéz megjósolni, mi történik ott, és éppen ezért nehéz a lakosságot segíteni. Néhány hete Georgiava biztos asszony felhívást intézett eh, annak érdekében, hogy az ENSZ elvégeztesse munkáját Dél-Kordofánban. Ugyanez vonatkozik Kéknélus államra is. Annak ellenére, hogy akadályok voltak, némi segítséget tudunk nyújtani mindkét területen, az EU nagymértékben hozzájárult ehhez. A humanitárius segítség Szudán és Dél-Szudán számára 100 millió eurót tesz ki, és még 40 millió euróval ezt megfejeltük a tartalékból. Ez az erősítés segíti a segélyszállítmányok eljutatását Szudánban, Dél-Kordofánban és Nílus államban. Az emberi jogokat súlyosan megsérték, hallottunk légicsapásokról, a szudáni légierő részéről, civil lakosság ellen önkényes letartóztatás, letartóztatások és egyéb erőszakos cselekmények. Tömegsírok vannak, le, rombolják a, az otthonokat. Elítéljük ezt az aránytalan erőalkalmazást és a civil célpontok elleni támogatásokat. Sokszor az embereket az etnikai hovatartozás miatt tűzik ki célpontul, veszik célba. Az ENSZ felhívott az erőszak leállítására és a béke helyreállítására. Rosalind Marsten képviselő Kartumban járt, és ugyanezt az üzenetet közvetítette az Afrikai Unióval, az ensz az USA-val is együtt működünk a közös fellépésért. Még ebben lesz elnök, hasonló erőfeszítéseket tesz az Afrikai Unió részéről. A határmenti területet kell az érintett vidéken rendezni, ez a béke feltétele, de hogyha nincs eh, ennek emberi jogok és demokrácia, akkor minden erőfeszítés kudarcot val. Köszönöm. Köszönöm. Így lezártuk a Szudánnal kapcsolatos vitát, és az utolsó pont tárgyalása után fogunk szavazni. Következő pontunk Eritrea, és főként